Buongiorno, la seduta è aperta. Jó reggelt kívánok! Megkezdenénk akkor a mai ülésünket. Következik egy közös vita. A befektetési vállalkozásokra és hitelintézetekre vonatkozó tőkekövetelmények és prudenciális követelmények témakörében ez a Karasz jelentés és rögtön meg is fogjuk adni a szót a jelentéstevőnek. Káresz úr, négy perc parancsolja. Elnök asszony, tisztelt biztos asszony, tisztelt